október 7-ével felszabadul. Ezen kívül az elnökök konferenciájától kaptam egy javaslatot a gazdasági pénzügyekkel és a válsággal kapcsolatos külön bizottságban szintén közzétettük a módosítók benyújtásának határidét, ez holnap reggel 9 óra, és 11 órakor kerül sor a szavazásra. Tisztelt kollégák! Most áttérünk Renáta Weber jelentésére, aki a büntetőeljárások során felmerő összeütközések